van, van itt még egy spanyolunk. Ricardo, le kéne ülni. Kedves kollégák, néhány héttel ezelőtt vettük fel a napirendre Inés Ayala Senderrel a napirendre ezt a eszmecserét Mauritániáról fog beszélni. A, ma- a Magreg országok Petra tehát a Magreb országokkal foglalkozó delegáció február 15-én ellátogatott Mauritániába. A látogatás alkalmával az új halászati partnerségi megállapodással is foglalkoztak, mást is csináltak, de ez volt a kiindulási alap. Madibu az ország gazdasági főváros, ott több, ott több projektet is, Európai Uniós projektet is felkerestek. Inés Ayala Szender asszony volt ennek a delegációnak a, a, ennek a, volt ennek a delegációnak a vezetője, és azért látogatott ide most el hozzánk, hogy beszámoljon a látogatásról, át és adom neki a szót. Hola. vas Si, d'accord. Euh, je peux parler en espagnol. Tudok ugye spanyolul beszélni, igen. Pues muchísimas gracias por la invitación. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm a Halászati Szakbizottságnak a meghívást és a lehetőséget, hogy röviden bemutathatom a februári látogatásunkat. Két fontos dologgal foglalkozunk, foglalkoztunk, az egyik Mauritánia szerepe biztonsági együttműködési kérdésekben Európával. A terrorizmus megelőzése, illetve a bevándorlás kezelése. Ez volt az egyik témánk. A másik téma pedig emberi jogi kérdések, valószínűleg nem, nem kell itt most túlságosan részletesen beszámolni erről, de beszéltünk arról, hogy a rabszolgasághoz hasonló jelenségeket még mindig lehet tapasztalni Mauriti Mauritániában. Aztán van egy, volt egy másik része a látogatásunknak, három évvel ezelőtt, vagy nem is három év volt, még régebben, Mauri, Mauritánia déli részén jártunk, most az északi részem, de akkor is és most is a halászati együttműködés kérdéseinek jártunk utána. Voltunk Adibuban, és hajó gyártó üzemeket kerestünk fel. Meg egy te perdí. Merci. <laughs> Je pense que ma première langue euh, d'école, c'était le français, je dois dire. Elnézést, nem jutott eszembe a szó. Tehát hajógyárakat kerestünk fel, olyan hajógyárakat, ahol halászhajókat gyártanak. Amikor februárban ott jártunk, akkor a szenegáli halászok tüntettek, ugyanis Mauritánia és Szenegál között volt egy nézeteltérés. Aztán ez elég komoly problémának bizonyult, az együttműködési, a kétoldalú együttműködésre vonatkozóan, tehát az EU Mauritán együttműködésre vonatkozóan egy halászati feldolgozó üzem, Ugye ezek az ilyen típusú feldolgozó üzemek már léteztek, tehát feldolgozzák a, halász, a halászhajón érkező termékeket, de most már önüzemeket is létrehoztak, ahol, ahol hűtik is a halakat. Nagyon sok nő dolgozik egyébként ezekben az üzemekben, nagyon érdekes volt. Sajnos ez a probléma, vagy tüntetés következtében nem láttunk halat, magát az üzemet láttuk, és mondom, ez egy azért olyan szempontból is fontos üzem, mert nagyon sok embernek ad munkát. és az ott dolgozók megfelelő képzést is kaptak, tehát kiváló szakmunkát végeznek, de amikor ott jártunk, akkor halat nem láttunk. Aztán a hajógyárban láttuk azt is, hogy hogyan alakítják át a kizárólag fából készült hajókat olyan hajóvá, amely amelyben műanyag is van már. Egyébként ez egyéb problémákhoz is vezet. Kérték is a helyiek, hogy segítsünk nekik. Barcos o, o procedimientos de extinción de incendios marítimos. Tehát azt lett volna kérésük, hogy az ezzel miatt kialakuló tűzesetek ben segítsünk nekik. En el entorno del, pueblo de, del puerto de Nadibú para ver de... Nadibu kikötőjében jártunk, feltérképeztük azt, hogy hogyan ellenőrzik azt a, hely, azt a helyzetet, hogy a halászati tehát hogyan tudják, hogy tudnak a helyi hatóságok arról megbizonyosodni, hogy a halászhajók ne csempészenek embereket? Beszéltünk a határőrökkel, és egy riasztás is történt, láttuk, hogy ott van egy embercsoport, és a határőrök vezetője, aki mauritániai, egy Európai Unió hajón teljesít szolgálatot, De aztán kiderült, hogy semmi probléma nincsen, hiszen csak a halászok tartottak egy megbeszélést, tehát egyáltalán nem bevándorlási célú embertömegről volt szó. Nézzük a tartalmi kérdéseket. az emberek nagyon örültek annak, hogy átalakítják a hajókat, és megfelelőbbé teszik a halászati tevékenységre, de a fiatalok képzésével még gondok voltak gondok. A tengerészeti iskolával kapcsolatban el kell mondani azt, hogy nem csak nem csak a parti őrség dolgozóit képezik ott ki, hanem a halászokat is. Tehát most már létezik a halászati képzés. Az utolsó napom, 22-én, Ultsuga úrral, a hallászati miniszterrel is találkoztunk. Megmutatta nekünk a mauritániai stratégiáról szóló jelentések szövegét. Tehát Mauritánia is, Mauritánia is kidolgozott egy stratégiát a fenntartható halászatról, és elmondtuk azt, hogy a hallászati megállapodással kapcsolatban teljesen rendben vannak a dokumentumok, illetve az, hogy európai halászhajók ott halásznak, az egy átlátható kapcsolatrendszer része, de továbbra sem magyarázták el nekünk, hogy pontosan más hajók, tehát harmadik országok hajói milyen számban vannak jelen, erről nincsen semmiféle statisztika, nem kaptunk erről jelentést, tehát nincsenek adataink a mauritániai vizeken halászó harmadik országbeli hajókról. Nincsenek számaink, statisztikáink, és azt sem tudjuk pontosan egyáltalán milyen harmadik országokról beszélünk. Nos, ez alapján elmondható az, hogy van itt egy hiátus, ugye Mauritius alkalm, felhasználja azokat az eszközöket, amit a megállapodás alapján kap. Mi viszont ugyanezt az átláthatóságot nem kapjuk meg, bár elvárjuk, Szeretnénk tudni, hogy melyek azok a harmadik országok, amelyek szintén megállapodást kötöttek Mauritániával, és nincsen erről információ. Mi ezt nagyon udvariasan, ugyanakkor nagyon határozottan elmondtuk, tehát átláthatóságot várunk el tőlük. a harmadik országokkal kapcsolatban. Hát alapvetően erről volt szó, ez történt Mauritániában, Köszönöm. Merci beaucoup Inés pour cette... Euh, Köszönöm Inészt, ezt a beszámolót. Szeretne valaki hozzászólni? Páko? Én csupán szeretnék köszönetet mondani Gabriel Mato nevében is, aki koordinátorunk, de el kellett menni az akon ülésére. Nagyon fontos az európai flotta és a spanyol flotta számára a Mauritániával való együttműködés, ez nagyon fontos információ, amit az imént hallottunk. Köszönjük! és szeretnénk jobban megismerni azt, hogy más nem európai flottáknak milyen lehetőségeket adnak a mauritániak, például Kínára gondolok. Ez normális, hogy vannak más harmadik országok, akik ott, akik ott halásznak, de hát szeretnénk tudni, hogy pontosan mi a helyzet. Mi Európával, mi Európában, Maurit- Mauritániával már régóta együttműködünk, elég nagyvonalúak vagyunk feléjük. Gazdasági szempontból. Tehát nagyon fontos az, hogy ismerjük a versenytársaink helyzetét. Aztán a áprilisi az áprilisi megállapodás után egy flottával kapcsolatban történt megállapodás. Nos, nem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban a megáll- hogy az együttműködés megtörtént-e egy vegyes bizottság felállítására van szükség. Azt hiszem más zónákkal kapcsolatban is. A kérdés az, hogy gazdasági szempontból ez mennyire fenntartható. Mondom, ezeket a híreket kaptam, én nem tudom, hogy mi a valóság. Nénész, kérlek válaszolj. Köszönöm. Ha jól emlékszem, ez egy elég fontos kérdés. A különböző eszmecserék alkalmával, nem csak a miniszterrel, és nem csak a mauritániai hatóságokkal, hanem az egy európai együttműködés felelősével ott Edi Buban is fölmerült ez a téma. Nyilvánvaló és folytonos hatása van a klímaváltozásnak, és a halászatban az látható, hogy folytonosan változtatni kell a halászati helyszíneket. Ez egy elég, ez egy elég gyors változás volt. A Mauritánia hatóságoknak nagyon gyorsan el kellett azon gondolkodni, hogy ezt hogyan szabályozzák. Beszéltünk a csendőrséggel, beszéltünk a határőrséggel, nekik a feladatuk az, hogy ellenőrizzék azt, hogy a halászok megfelelő módon halásznak-e, de az elmúlt években nagyon éles változások voltak, tehát sokszor szónákat, övezetet kellett váltania a halászoknak. Tehát ezek éles változások voltak, ez valóban feltűnő volt. Az biztos, hogy erre oda kell figyelni a jövőben is, és az Európai Unióval való együttműködésben is hangsúlyt kell elhelyezni. Fontos az is, hogy az ellenőrzésben erre is figyelmet fordítsunk, akár műholdak segítségével is, és arra is figyelemmel kell hogy pontosan milyen halfajtákat halásznak. Elnök, Inészén is szeretnék föltenni egy kérdést. 2010-ben, 11-ben voltunk ott? 11-ben. Carmen Fragával még Mauritániában, a Halászati Bizottság képviseletében akkoriban éjszakon a terrorizmus veszélye kézzelfogható volt, úgyhogy mi délen jártunk akkoriban. Nos, az EU elég sok pénzt adott a mauritániai kormánynak, és fölmerült a kérdés, hogy a Madibui kikötő reformjára fordították ezt a pénzt, tehát arra mire adtuk, avagy nem. Válasz. Igen, Madibuban a reformról beszéltünk, tehát a felújításról beszéltünk, új gátak készültek, és az egyik legsúlyosabb problémájuk, és amikor az új gát elkészül, egyébként a, a munkálatok végénél tartottak, Tehát a probléma az volt, hogy, hogy közvetlenül ki tudnak-e rakodni a halászhajók. Volt egy nagyon határozott német képviselő, aki sokat beszélt erről a témáról, és természetesen hát az volt az a cél, hogy ez megtörténjen, tehát hogy közvetlenül a feldolgozó üzembe tudják kitenni, kirakodni a halászok a rakományukat. Tehát ez lett volna a projektnek az infrastruktúrális része, de mondom, majdnem nem befejezték már a munkálatokat, azt látod elnök, akkor ez egy jó hír. Ez azt jelenti, hogy európai pénzből fejlesztést bitek véghez Mauritániában. Kérdezem, hogy ki szeretne még hozzászólni, ki szeretne még kér... Még egy valamit? Igen. Egy mondat. A szenegáli halászokkal való konfliktus kérdéséről úgy döntöttük, hogy nem beszéltünk, mert nem azért mentünk oda, de amikor visszatértem Brüsszelbe, akkor hát felmerül a kérdés, hogy hogyan segíthetünk a mauritániai hatóságoknak abban, hogy megoldjuk ezt a problémát, mégpedig úgy, hogy mindkét fél számára előnyös legyen, hogy a fiatalok, akik a tengerészeti iskolába belépnek, ők is profitáljanak ebből. Ahhoz, hogy valaki halász legyen, ahhoz kell egy bizonyos hivatás tudat. Különben elviselhetetlenül nehéz lesz ez a, ez a hivatás. politikai vagy történelmi okai lennének ennek a, ennek a konfliktusnak. Nos, ezek a halászok, akik nagyon hatékonyan dolgoznak, nos, számukra kell lehetővé tenni azt, hogy a mauritániai kormány megoldja ezt a problémát, de anélkül, hogy ezzel a szenegáliak létét ellehetetlenítenénk. És az a benyomásom alakult ki, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, segítsünk a Mauritánia kormánynak, hogy tudjanak halászni. Csak hát sajnos egy hiátus alakult ki, Egyrészt a mauritániak azt várják, hogy, hogy egyre többen kötelezik el magukat a halászat iránt, más részről viszont van egyfajta blokád. Tehát segítsünk Mauritániak, hogy a saját ígéreteinket teljesíteni tudjuk, és természetesen azért is, hogy Európa tudjon ott halászni a jövőben. Elnök, köszönöm Inész! Van itt egy kulturális probléma Mauritania és Senegal között. A Mauritania nép alapvetően az állattenyésztésből és a mezőgazdaságból él, a szenegáliak pedig halászatból. a mauritániaiak alapvetően nem tengerorientáltak, nem is nagyon szeretnek halat enni, pedig ez tele van tele van fehérjével, tehát ez egy kulturális probléma, nyilván ezt mi nem tudjuk megoldani, de azért segíteni megpróbálok. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a beszámolót, és köszönjük, hogy eljöttél. Nous allons passer au point 16, euh, au point 14. Excusez-moi. C'est à la page 15 au point 14. Euh... Rátérünk most a közös nyilatkozatra, a parlament és tanács közös nyilatkozatára. A bizottság képviselőinek jelenlétében. 2017. január 26-án indult ez a folyamat, a mi bizottságunk előadója fog majd közös előadást tartani a meghívott előadókkal a szóbeli kérdés és állásfoglalás témájában. Papa Konstantinu az felelős, de ez a úr fogja először elmondani nekünk bevezetésképpen a témával kapcsolatos gondolatait. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Örömmel jelentem meg meghívásukra a javaslattervezet kapcsán. A nemzetközi tengeri kormányzás témájában. Az adriai tengeri decentralization and regionalization, just like és eh, a halászati tervezés kapcsán minden résztvevőt, érintettet kezdettől fogva a koncepciótól a végrehajtásig meg kellene hallgatni, és azt az elvet kell követni, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányokat minden fázisban elvégzik, ezáltal a helyi halászati menedzsment minősége, teljesítménye egyértelműen javulna. is of uh, great importance as one of uh, the main uh, human activities és a tengeri környezetben nagyon oda kell figyelni, hogy az integrált tengeri politikának részeként fogjuk fel ezt a tevékenységet, fontos szerepet játszunk ebben, mert a halállományok nem csak, hogy súlyos nyomás alatt vannak a normális jogszerű halászati tevékenységtől, hanem egyre elterjedtebb a szabálytalan, illegális halászat. Az ide vonatkozó rendeletet folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy az európai piacokon ne, le, ne jelenhessen meg illegálisan halászott hal. És támogatjuk a technikai hatósági ellenőrzési kapacitások fejlesztését is, és az a szervezetek ügynökségek közötti együttműködést is, hogy a lehalászásnak a negatív társadalmi hatásait is enyhítsük. Az EU halászat jelenlegi rendszerében a részvevő tagállamoknak feladata, hogy egyre hatékonyabb módon ellenőrizzék elektronikai eszközök segítségével az illegális halászatot, most visszaszorítsák azt, de sokkal átfogóbb, összehangoltabb európai fellépésre lenne szükség, és az illegális halászat teljes visszaszorítására. Múlt héten sok nemzetközi szereplővel közösen megvitattuk ezt a kérdést, és folytatjuk is ezt a munkát. Pontosítani kell a halászati adatok megbízhatóságát, és a jó óceán menedzsment érdekében folyamatosan javítani kell nem csak ezeket a mérési technológiákat, hanem növelni kell persze az ide erre a célra fordított pénzek összegét is. Végül is ezekben mindannyian egyetértettünk. Az IEU halászat ellen fel kell lépni, az illegális halászat ellen. Ebben egyetértenek a tagállamok, és nem csak az Európai Uniós tagállamok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Nem halljuk az elnököt, nem nincs bekapcsolva a mikrofonja. Így nem lehet sajnos tolmácsolni, hogyha mikrofon nélkül beszél. Most figyelmeztetik rá. Köszönöm, kollégák, igazuk volt. Na legalább addig sem engem hallgattak. Bien. Indispensable. Voilà. Indispensable. Merci, Jesus. Donc, euh... Jesus nélkül semmire sem mennénk. Na, Renátának adom meg a szót, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Valesz a kollégának szeretnék először is köszönetet mondani. Köszönöm ezt a bemutatót. Egyetértek ezzel. Ez egy komoly kihívás a halászati ágazatban is, mert az óceán minősége er-, erősen függ attól, hogy a halászatnak milyen a minősége. Nos, nagyon sok problémával kell megküzdeni, a klímaváltozás, a túlhalászás, a szennyezés, illetve a biodiverzitás csökkenése. Bizonyára együtt fogunk tudni működni, fenntartható kormányzásra van szükség, irányítása és ennek egyik feltétele az, hogy az eddigi egyezményeket mindenki betartsa, a másik pedig az, hogy a, hogy a, a, hogy a nemzetközi megállapodásokra kell törekedni. Tehát inkluzív együttműködésre van szükség a kutatók, a civil társadalom, stb. stb. bevonásával. Néhány problémát szerintem nekünk föl kéne említeni, mint halászati bizottságnak. Például a védett tengeri területek. Volt egy 10%-os célszám, ez a biodiverzitási csúcs egyik célkitűzése is, sajnos ezt nem sikerült elérni. Tehát a tengeri ökoszisztémákat kell mindenképpen védeni. Elképzelhető, elképzelhető hogy 2050-re már nagyra törő terveket is megfogalmazhatunk. Aztán arról is beszélnünk kell, hogy az óceánok hatalmas potenciállal rendelkeznek, hiszen számos embernek adhatnak munkát, illetve a gazdasági fejlődéshez is hozzásegíthetnek. Az, erre, az ebből származtatható gazdasági hasznot tehát akár meg is lehet kettőzni. Úgy gondolom, hogy meg, hogy a, a fenntartható kék gazdaságot csak úgy lehet létrehozni, hogyha együttműködünk és jobban tervezünk. A szennyezés, mint olyan, nagyon foglalkoztatja a halászokat, leginkább a műanyag, szenny, műanyagból származó szennyezés jelent gondot, tehát a műanyag zacskók kérdéséről van szó, ez nagyon rosszat tesz a biodiverzitásnak, és ezt a egyébként már szavaztunk egy jelentésről a körforgásos gazdaság témájában. És úgy gondolom, hogy a G 7 ek akciótervét, amely a tengeri hulladékokra vonatkozik, meg kell valósítani, ennek nagyobb erőfeszítést, vagy nagyobb energiát kell szentelni aztán az illegális és illegális tevékenységek, bűncselekmények, illegális halászat, de nem csak ez. Itt is fel kell lépnünk. Az óceánok a 60%-a semmilyen ország joghatóság alá nem esik. Ezeken a területeken is nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen az igazgatás, és ezért kell a nemzetközi szervekkel együttműködni. Ami a decentralizált, illetve regionális megközelítést illeti, itt egyetértünk. És utalnék még az idegen fajok kérdésére is. Ezek fenyegetik a tengereinket, és általánosságban is veszély, mert a biodiverzitásra lehet rossz hatással. Azt hiszem, hogy együtt tudunk majd működni, lesznek majd módosításunk, és természetesen frakcióként egy nyitottak vagyunk. Merci Renata. Marco Köszönöm Renata, Marco eh, Linnea Engström per questo report. Eh, Köszönöm szépen. A... Köszönöm szépen. És eh, szeretnék én is köszönetet mondani Valesza úrnak, A külső flottával kapcsolatos munkámnál az egyik legfontosabb cél az az volt, hogy azonos feltételeket biztosítsunk. Óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy jobban tudjuk a, a halászhajókat, jobban tudjuk nyomon követni, szabályozni. Óriási siker volt ez az elmúlt 6-7 évben, de a az összes tagállamnak azonos felelősséggel kell ezeket a követelményeket tiszteletben tartani és végrehajtani. A véleményben a, a a halászati mennyiség, lehalászott mennyiségek dokumentálására is rámutatnak, ami nagyon fontos, hiszen az illegálisan lefogott lefolytó fajokat is nyomon kell tudnunk követni. Úgy gondolom a globális társadalomnak, szakmai társadalomnak sokkal koordináltabban for, kell együttműködnie, és ösztönzöm az Európai Uniót, hogy ebben a munkában az illegális halászata szemben aktívan lépjen föl. A halászat átláthatósági kezdeményezése különösen fontos, amely a globális szinten a halászati országok számára azonos feltételeket biztosít. E hét csütörtökön fogjuk elfogadni azokat a normákat, amelyeken már két éve dolgozunk. Ez az előkészítési szakasz végét jelzi, és mostantól fogva a jelentéseket is tudunk készíten, készíteni. Ez óriási kezdeményezés, az erő, átláthatóságot erősíti a globális halászatban, és úgy gondolom, hogy döntő, hogy az Európai Unió ezt támogassa. Eddig Mauritánia kezdeményezte ezt a folyamatot, megalapozta a munkát ahhoz, hogy megfelelően biztosítsuk a jövőt, további forrásokat kell biztosítani a nemzetközi titkárságnak is. Mind az Európai Unió és mind a tagállamok remélhetőleg képesek lesznek támogatni ezt a kezdeményezést. A döntést a koordinátorok ülésén ma meghoztuk arra vonatkozóan, hogy az FDI-t meghívjuk egy beszámolóra. Végül pedig elmondom, hogy mennyire fontos, hogy a nők szerepe a halászatban. A nők jelentős mértékben járulnak hozzá a halászati ágazathoz, és a munkavállalók felét adják. Nagyon gyakran kulcsfontosságúak a helyi feldolgozásban és halászat támogatásában. Munkájuk döntő a helyi gazdaságokban is, a foglalkoztatásban és az élelmiszerbiztonságban. Mégis munkájukat kevésbé ismerik el, és rosszabbul fizetik bizonyos esetekben nem is fizetnek a munkájukért. A 2014-es felmérés azt mutatja, hogy rendkívül alulképviseltek a nők a halászati ágazat iparágak döntéshozó szerveiben, a vállalatokban is, és ezzel nem tudják megfelelően segíteni az ágazat fejlődését. Köszönöm, Márko. Most Norika Nikolaj kap szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés az egyik legfontosabb jelentés a jelenlegi időszaknak szerintem, mert a 21. század ban a következő háború a tengerekért fog zajlani sajnos, és ezért üdvözlöm ezt a tanácsi parlamenti közös bizottsági közös kommunikációt, és úgy érzem, hogy minden benne van ebben a szövegben, amit rá kellett mutatni. De azért lenne néhány megjegyzésem, az egyik a jog alappal kapcsolatos, jogi keretekkel. Itt a nemzetközi szabályokat is folyamatosan újra tárgyalják, és nagyon oda kell figyelni, hogy az európai érdekek sérülnek-e a globális tárgyalásokon. Aztán nagyon oda kell figyelni az óceán stratégiák és adat gyűjtési, adattárolási metodikákra, sok tudományos kutatásra van még szükség ezen a területen, mert nem csak a halakról van itt szó, hanem más erőforrásokról is, és ezekre is tekintettel kell lenni. Végül pedig az IU ellen fel kell lépni, és meg kell erősíteni a probléma elleni fellépés intézkedéseit, néha szűklátókörűen csak a saját érdekeinket védjük ezen a területen, pedig itt ez általános jogsérelem, mindenféle illegális halászat mindenki mást is érinthetne, és növelni kéne az együttműködés, több megállapodásra lenne szükség, átfogó megállapodásokra, harmadik országokkal. Mert meg kell védenünk a halászati flottáinkat és a halászati jogainkat egyfelől, másfelől a halálományokat is. Sajnos még mindig nem elég megbízhatóak az adatok, nem igazán reálisak a halálományokra vonatkozó becslések. Lennének még más javaslataim is, de e, végül is már kollégáim beszéltek ezekről. Én támogatom majd ezt a módosítást, köszönöm. Ricardo, parancsolj. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a kollégáknak, a Vadizza kollégának az állásfogláshoz, véleményhez, és egyetértek többségileg azzal is, amit a többiek elmondtak. Releváns mindaz, ami elhangzott. Egy biztos, hogy nem lehet az erőfeszítéseket megspórolni. Nem akarok redundáns dolgokat mondani, talán egy kicsit túlzó azt állítani a szövegben. Vannak túl általános megalapítások szerintem. de alapvetően dicsérhető a bizottság és a biztos hozzáállása a kérdéshez. Én tényleg csak ennyit akartam mondani, mert a kollégák elmondtak minden releváns információt. Örülök, hogy nekünk is van szavunk ebben. Köszönöm, Ricardo. Jaroszláv, ha kíván, meg, akkor megszólalhat. Köszönöm, elnök úr. Egyetlen egy negatív megjegyzést hallottam a bizottságtól, bár egy kicsit homályos volt a megfogalmazás. Ha megnézzük a közleményt, akkor látjuk, hogy a halászat csak két bekezdést kapott, pedig egy ilyen fontos dolgot talán egy picit jobban kellett volna megtárgyalni. Ez volt az oka annak, hogy, eh, kev- hogy egy kicsit homályos a megfogalmazás, de talán ezt eh, majd megfontolják. De abban igazuk van, hogy bátorítani kell a bizottságot, és támogatni kell az óceánok megfelelő eh, irányítását, kezelését. De szeretném, hogyha a mi szakbizottságunk nagyobb erővel járna el benne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A módosító benyújtási határideje május 3-a, 17 óra, és 30-án lesz a szavazás róla a bizottságban, szakbizottságban. Akkor most megyünk tovább. A, a kék növekedés témában. La pêche artisanale, parce qu'il y a eu un département politique A Donc on a, on a commandé ça au département politique B. Donc une étude sur la pêche artisanale et la croissance bleue dans l'Union européenne. Cette étude a été réalisée par... Egy tanulmányról lesz szó, és eh, Kimur fogja ezt nekünk előterjeszteni. E-mailben már megkaptuk végül is az előadást. az új típusú kék növekedésnek megfelelő hagyományos és új hagyományos technológiák fejlődéséről, fejlesztéséről, szinergiák lehetőségéről lesz szó, és a parti közösségek kihívásairól. 20 perce van, hogy bemutassa nekünk ezt a tanulmányt, utána pedig eszmecserére kerül majd sor, kedves kollégák. Stobberük úr, öné a szó. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta nekünk a szót. Üdvözlök mindenkit. Ezt a tanulmányt a Kopernik Development Oceanic Development francia céggel közösen írtuk meg. Halászati, tengerészeti eh, szakértők ők és az Universidad de Vigo segítségével. 2016. októberében kezdődtek a felmérések, február 17-én zártuk le az adatgyűjtést. A kutatásnak két fő célkitűzése volt. Vizsgáltuk a halászati tevékenység és a BG innovációs stratégia közti kapcsolatokat, illetve megvizsgáltuk a kék növekedés, a BG-ben rejlő növe- lehetőségeket, a e, háztái, úgymond háztái halászat és e, parti közösségek e, potenciája szempontjából, hogy milyen innovációra lenne szükség. Három fő feladatot fogalmaztunk meg magunknak. Áttekintettük először is a jelenlegi helyzetet, a quo-t, végül pedig néhány ajánlásra jutottunk. És itt átadnám a szót a kollégámnak, Cameron Bleppnek hogy a konkrétumokról beszéljen. A bevezető szavak után, Nikoló után, most mm, akkor tényleg én folytatnám. Először is az előadás struktúráját szeretném itt önöknek egy kicsit bemutatni. Először a kis volumenű halászat alapvonásairól beszélnék, a kék növekedésről, a szinergiák és konfliktusok aspektusairól, illetve az óceán menedzsment és a fenntartható kék növekedés feltételeiről a, az úgynevezett háztai halászat, vagy vessels, they represent 80%, mint egy a hajók 80%-a ilyen kisüzemi halászatra szolgál Európában, és az ágazatban foglalkoztatottak 40%-a folytat uh, kisüzemi halászatot, vagyis a kisüzemi halászat 40%-át foglalkoztatja a halászoknak. 2014-ben, így volt legalábbis. A földközi tengeren még nagyobb a kis üzemi halászat aránya, itt 22%-kal kifogott halaknak ilyen, és 55%-kal foglalkoztatottaknak ebben az ágazatban dolgozik, és nagyon fontos az ő szerepük a úgynevezett parti gazdaságok szempontjából, nagyon fontos multiplikátor hatásuk van, a 2016-os esettanulmányok erre egyértelműen rámutattak. A kisüzemi halászatnak nagyon, sokkal nagyobb a multiplikátor hatása, mint az ipari halászatnak. Tehát más ágazatokat jobban megmozgat, és a növekedés teremtő potenciája is jelentős. A fő baj azonban az, hogy erről az ágazatról kevés és nem eléggé megbízható az adat, nem tudjuk igazán statisztikailag megfogni a kisüzemi halászati számokat. Most a földrajzi eloszlásról beszélnék, hogy hol jellemző és hol jellemzőbb a kisüzemi halászat Európa szerte. A legtöbb EU-s országban jelentős, különösen jelentős a földközi tenger országaiban, de látjuk, hogy itt a térkép alapján, hogy például Dániában is nagyon komoly gazdasági spektrum ez, a Balti tenger környékén is, és az Egyesült Királyság északi partjai mentén. Engedjenek meg néhány gazdasági természetű adatot, amennyiben ezeket ismerjük. A teljes flotta 2014-ben 90.360 teljes munkaiban foglalkoztatott halász ekvivalensnek adott munkát, 7,3 milliárd euró értéket teremtett, és 3,6 milliárd volt a GVA. A kisüzemi halászat ebből 29 ezer full-time ekvivalentnek felelt meg, 948 millió euró jövedelmet termelt, és 489 volt a gross value added érték. Tehát látható, hogy a kisüzemi halászat ugyan kisebb összességében a volumene, mint az ipari halászat, de nem sokkal. Tehát nagyon jelentős ez az ágazat, és helyileg, regionális szinten pedig akár többségi is lehet a kisüzemi halászat aránya. De elhalóban, visszafejlődőben van a kisüzemi halászat sajnos. A tanulmány rámutatott nem csak erre a tényre, hanem az okok némelyikére is, miután sok érintettel egyeztettünk. A kvótákhoz való hozzáférés nehéz és nem preferenciális még mindig. Mértük ezt a hozzáférést helyi, regionális és EU szinten egyaránt. Általában véve elmondható, hogy a kisüzemi halászok nem is nagyon rendelkeznek ismeretekkel arra vonatkozóan, hogy milyen hátrányok sújtják őket és hogyan lehetne ezekkel szemben fellépni. Tehát nem egyenlőek a versenyfeltételek a nagy, nagyüzemi halászattal szemben. Ö, még ha járna is nekik valamilyen támogatás, sokszor ezzel nem élnek, mert nem tudnak róla, vagy nem tudnak vele élni. A kisüzemi halászatnak pedig nagyon fontos szerepe lehetne a kék növekedés stratégiájának megvalósításában, hiszen ők kevésbé környezetszennyezők és természetkárosítók. Beszéljünk akkor a kék növekedésről az EU-ban. Korábbi bizottsági közleményekre alapoztuk itt az adatokat, 2012-14 között születtek ezek. Öt ö, mérési terület volt, mint bár akkor is ígéretesnek mutatkozó alágazat a kék növekedés szempontjából, a kék energia, amely 2013-ban mintegy 2,6 milliárdos GVA-nek eh, felelt meg, az akvakultúrák, vagyis a halászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenységek, itt a GVA érték 1,6 milliárd volt. Tengeri parti és tengeri turizmus, ez óriási érték, 51 milliárdos összeg. A tengeri bányászat, és ebben még nincs is benne az olaj és a gázbányászat, még így is nagyon jelentős 228 millió eurót fed le, és a kék biotechnológia pedig 21 milliós, nem túl magas hozzájárulással vett részt. Tehát óriási fejlesztési lehetőség lenne itt még. És a hagyományos halászati tevékenységet nem is vettük itt figyelembe, tehát amit úgy kell hagyni, hogy hagyományos maradjon, azt nem vettük figyelembe. Az OECD jelentése a óceán gazdaságról 2030-ra vetítve azt mondja, hogy a halászat lesz a legnagyobb foglalkoztató az öt fő terület mellett. But uh, speaking about uh, blue economy in general, a kégazdaságról szólván, ö, ugye már beszéltem a halálományokról, a kis és nagyméretű üzemi, nagyüzemi szalászatról, az olaj és gáz kitermelésről, és a horgászatról még nem ejtettem szót. Ennek mintegy 25 milliárdos hozzájárulása volt évente a GVA-hez, és mintegy 8-10 millió ember horgászik az EU tengereiben évente. De persze ez is egy kicsit nehezen mérhető, pontatlan adat, és pláne ennek a gazdasági jelentősége. So, uh, going on to um, here we, we are basically, uh... Alapvetően ajánlásokra és a tanulmány eredményeire támaszkodunk abban, hogy miért is vegyük be a halászatot a tengeri stratégiába. Nagyon fontos a, a, CF, a, a CFP-n belül a maximális fenntartható fog, fogásmennyiség. Az északi északkeleti atlanti óceáni területeken és a balti tengeren ez nyilvánvaló. A becsült érték a maximális fenntartható fogás elérésében óriási előnyöket hozna az északi-atlanti területekre 1,8 milliárdról 5,36 milliárdra emelkedne a GBA, a JBA, amit tulajdonképpen megnyomorítja a, természet, a, a, a teljesítményeket. 0,1 milliárdról 4,91-re emlék, milliárdra emlékezne a profit is. Ez azt jelenteni, hogyha átalakítanánk a, a halászatot, csökkentenénk a halászati kapacitásokat a maximálisan fenntartható fogásszintekig. És ez csak az északkeleti atlanti térségekből származó nyereség lenne a felfogás szerint a halászatnak, tehát vitatható az, hogy alacsony a növekedési potenciálja a halászatnak, különösen az Európai Uniós szakpolitikai célkitűzések köre, körében. A Fekete-tenger és földközi-tengeri halászat sokkal bonyolultabb. Az Európai Bizottság azonban a közelmúltban sikerült egy olyan megállapodást letárgyalni, amelyel megmenthető a halállomány a földközi térségben. Máltán 2017-ben a halászati szakminiszterek meg elkötelezték magukat, hogy adatgyűjtésbe fognak. Ez ahhoz szükséges, hogy felmérjék a halállományt, és ez alapján meghatározzák a, a halászható mennyiségeket. Nagyon fontos az is, hogy lássuk, hogy a kék növekedési stratégián belül a halászatra vonatkozóan pozitív szinergiák és lehetséges ellentmondások is rejlenek. A figyelmüket arra irányítanám például, hogy pozitív szinergiát lehet hozni a partmenti turizmusból, de ugyanez konfliktust is jelenthet. A a partmenti turizmusra vonatkozóan például a partmenti turizmus negatívan befolyásolhatja, a, negatív hatása lehet a környezetszennyezés miatt, de előnyöket jelenthet a halászat számára, hiszen például ökoturizmust, ha, halászati turizmust lehetne bevezetni. Különösen a tengerészeti területek, tengerparti területek számára korlátozni kellene a, a halászatot, és mivel a kisüzemi halászat és a cégek a báziskikötőktől függnek, ez egy potenciális negatív hatás. De pozitívumként fogható fel az, hogy a kisüzemi halászati vállalatok bekapcsolódhatnak az ökoturizmushoz, a, és a, a védett területek nyomon követésébe is bekapcsolódhatnának. A lehető legnagyobb formában be kell éppen ezért vonni ezeket a vállalkozásokat is. Szeretnék ezután a környezeti hatásokra kitérni. A kék növekedés környezeti hatásai. Kétség kívül általában véve a társadalmi-gazdasági hatások igen pozitívak. Foglalkoztatás növelés, bevételek, E, GVA, stb. stb. De a tanulmány alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a környezeti hatások alapvetően negatívak. Például a, a tengeri ö, e, ö, e, szennyezés, a, az eutrofikáció, a a tengerfenék morfológiájának a módosulása, de vannak azért pozitív változások is abból a szempontból, hogy az éghajlatváltozás enyhülne a kék technológia és a bioenergia miatt. Negatív hatásnak tekinthető azonban az, hogy integratív megközelítéssel E, tehát csak negatív hatás lehet, azonban egy integratív megközelítéssel ezeket a negatív tényezőket ki lehetne küszöbölni. A tengeri irányítás és a fenntartható kék növekedés kapcsolatáról szeretnék beszélni. A 2016-os EU közleményben olyan konkrétumok is voltak, amelyeket mindenképpen szeretnék most kiemelni. Egyrészt a meglévő irányítási kereteket tovább kell fejleszteni. Ebben szerepel a regionális tengeri megállapodása, a rengeli halászati irányítási szervezetek, nemzetközi szervezetek. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a maximális fenntartható hozamok megvalósítása és a, a partmenti és tengeri területek 10%-ának védelme fontos. Úgy gondolom a mélységében megtárgyalták az előbbiekben a halászati és a halászattal kapcsolatos bűncselekmények elleni harc jelentőségét, és a nemzetközi fejlesztési és irányítási keretekbe egyre többen, egyre nagyobb mértékben be kell vonni az érintetteket. Vannak szakpolitikai célkitűzések is a különböző eszközökből, jogszabályokból. Az okos, fenntartható és befogadó növekedés, az ökoszisztéma alapú óceán kezelés végrehajtása, a, a keretek erősítése, a fenntartható halászat megvalósítása, a jó környezeti e, állapot e, kialakítása az EU vizeken, az utolsó pedig nem igazából szakpolitikai célkitűzés, hanem eszköz a lehetséges szinergiák és konfliktusok keze, kezelése. A tengeri térség használata ugye egyre korlátozottabb, a kék gazdaság korlátai miatt. Nos, úgy gondolom, hogy mindezek figyelembevételével a tanulmány a néhány ajánlást is tar- kell, hogy tartalmazzon. Az egyik, ami nagyon fontos, az az, hogy értékelni kell annak, hogy hogyan lehet, milyen módon és milyen eszközökkel lehet a kumulatív a gazdasági tevékenységek kumulatív hatását minimalizálni az EU vizeken. Hogyan lehet továbbfejleszteni és szinergiákat ösztönözni a kék gazdaság és a fenntartható halászat ágazatai között. Úgy gondolom, hogy integrált megközelítésre és tervezésre van szükség, egyre nagyobb és egyre több érintett felet kell bevonni, és külön figyelmet kell a, a kisüzemi halászatra fordítani. Az úgynevezett preferenciás kvó, ö, a kvótákhoz való preferenciás hozzáférést lehetővé kell tenni számukra. A fenntartható és lukratív halászat lehetőségeit mindenképpen meg kell ragadni. Úgy gondolom, hogy a növekedés és a halászat lehetőségével a lukratív halászat igenis megérdemli a me- az integrált megközelítést, hiszen ez a kék növekedés egyik jelentős eleme. Köszönöm szépen a figyelmüket! A société... Euh, köszönöm szépen a Blumeyer Sons cégnek a lehetőséget, és azt, hogy ezt a tanulmányt bemutatták, és köszönöm azt is, hogy betartották a hozzászállás időt. Most a képviselők következnek. Ricardo Santos úr, ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr. satisfazer algumas curiosidades que me vieram do Sr. para já quero agradecer. Nos, ha megengedik, akkor néhány dologra szeretnék reagálni. Először is szeretnék gratulálni önöknek ezért a kiváló dokumentumért. A kérdéseim nem igazán a halászathoz kapcsolódnak, hanem olyan kérdésekhez, amire ön utalt. Először is nézzük ugye a halászat mint a gazdasági tevékenység, tengeri, te, halászat, tengeri öm, gazdasági tevékenységet. Most a halászat a legnagyobb foglalkoztató ezen tengeri gazdasági tevékenységek között. Tehát a természet, általában a természeti erőforrások felhasználása szokta a legnagyobb gazdasági hasznot hozni, például a földgáz vagy a kőolaj, ezután következik a halászat is. Említette, hogy 2,6 milliárdnyit tesz ki a kék energia. Most ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy pontosan mire gondolt a, az offshore, tehát a tengeri szélerőművekre? Mert úgy tűnik, hogy a többi energiaforrással kapcsolatban nem igazán van jelenleg nagy erőrelépés, nem tudjuk ezeket jól kihasználni. Aztán a kék ásványi erőforrások kérdése. Itt pontosan mire utal? Európában nem nagyon van ilyesmi. az ásványkincsekre majd a jövőben kell odafigyelni, főleg a fontos ásványi kincsek esetében. Szerintem ezeket jelenleg nem, inkább, nem a tengerről kéne beszerezni, hiszen szárazföldön is elég nagy a tartalék ezekből. Erre vonatkozóan van tehát kérdésem. Köszönöm, Renata Briano következik. Sì, volevo ringraziarvi per lo studio. Köszönöm, én is szeretném megköszönni ezt a tanulmányt. Ez kicsit kapcsolódik az óceánok kormányzásához, amiről az imént beszéltünk. Nekem lenne egy kérdésem a halászattal kapcsolatban, nem úgy, mint Ricardo-nak. Önök a partmenti vagy kisipari halászattal foglalkoznak, amely gazdaságot termel, munkát ad, és mindenképpen hasznot hajt az országnak és turisztikai szempontból is. És ugye nekünk is van egy kezdeményezésünk, melyben a turizmust a halászathoz kapcsoljuk. De nagyon aggódnak a halászok. No, nagyon sok halász azt attól fél, hogy egyre inkább teret nyer az ipari halászat, tehát a kisipari halászat esélye egyre inkább visszaszorul. Mit mondhatunk ezeknek a halászoknak, kézműves halászoknak, hogyan lehetne őket valamivel felelkesíteni? Ricardo? Igen, Nos, egy olyan dologról van szó, ami szerintem nagyon fontos, de nem feltétlenül kapcsolódik a halászathoz. Ez nem más, mint a a természetvédelem, és nem csak a nem csak a biodiverzitásra gondolok, hanem a tengeri környezet megvédésére. Tehát a széndiokszid csökkentésére is gondolok például. Vannak olyan európai partnerek, akik ebben részt vesznek. Vannak olyan cégek, amelyek a széndiokszid lenyomatukat, lenyomatukért kompenzációt fizetnek. Tehát mondom, léteznek olyan európai vállalatok, amelyek ezt az utat választották, olyan régiókban főleg, ahol megpróbálják védeni a, megpróbálják védeni a tengeri környezetet, vagy akár algákat is felhasználnak, hogy a széndiokszid lenyomatot csökkentsék. Kérdezem, hogy ennek van-e gazdasági haszna, illetve vannak-e új európai, új gazdasági törekvések ezzel kapcsolatban? Ricardo Tessék vigyázni, mert itt tudósok ülnek velünk szembe. Még valaki? Kuhn úr is szeretne mondani valamit. Monsieur Kuhn, ja. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a szakértőknek is, akik a kisüzemi halászatot és a kék növekedést bemutatták. Nagyon fontos, hogy a halászati szakbizottságban megbeszéljük azt is, hogy a kis kézműves halászati üzemek hogyan fejlődtek, vagy a helyzetük hogyan alakult az elmúlt húsz évben. És nem igazán látom azt, hogy meg tudtuk volna tartani a, a, a, státusz, a státuszkvót. Nem, sőt, szisztematikusan a kis egyre több kis halászati üzem vált feleslegesé. Ha most arról beszélünk, hogy hol van kék növekedés, hol tudunk CO2-t megtakarítani, hol tudunk, hol tud, hogyan tudnak ezek még kedvezőben halászni, nos, akkor tulajdonképpen csak a flotta marad. És úgy gondolom, hogy a, a kis halászati üzemek hajóflottája előregedett, 60-70 évesek, régi dízelgépekkel, motorokkal működnek. Nagy CO2 kibocsátás, magas költségek, szennyezés, és egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy pénzügyi támogatásokat biztosítsunk a, akár a, az IMFF-ből, e vagy bármely más nemzeti forrásokból, pedig nagyon fontos jel lenne ez amit küldhetnénk, hogy a, a partvidékeken a, azok, akik eh, a halászat eh, a kifogott halmennyiségekkel ellátják a helyi embereket, fontosak. Ezt meg is határoztuk. Azt mondtuk, hogy ami a a halászati kisüzemeket illeti, ők támogatást kell, hogy kapjanak. Nem tudom, hogy van -e erre vonatkozóan áttekintésük. Arra, hogy a különböző régiókban milyen, hogyan alakult a halászati üzemek helyzete. Foglalkoztatás, forgalom összesen, és egyáltalán az elmúlt húsz évben mi, hogyan fejlődött, hogyan alakult mindez. Pedig úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiindulópont lenne számunkra, hogy új eh, mozgat tartó rugókkal is, eh, bocsánat, hogy új meghajtási lehetőségeket is biztosíthassunk számukra, elektromotor vagy eh, egyéb energia. Szerintem ez is kék növekedés, és ne vitatkozunk most arról, hogy eh, a, hogy a legtávolabbi régiók kapnak-e támogatást a nemzeti programokból, vagy a, a vagy az egyéb alapokból. Nem, hát hatal, ezek mind hatalmas nagy halászati üzemek, már pedig nekünk a kicsiknek is kell tudnunk támogatást adni. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a szakértőknek, akik válaszolni fognak Ricardo és mások kérdései Önök következnek, 5 percük van. Yes, uh, thank you. Igen, köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm a megjegyzéseket is. Talán a Kún úr által feltett kérdéssel, illetve megjegyzéssel kezdeném. Meglepő volt akkor, amikor konzultáltunk az érintettekkel, hogy a kisüzemi halászat általában nem pénzügyi támogatást kér, amit ők kérnek, az az, hogy hozzá tudjanak férni a kvótákhoz. A történelem alakulása miatt, ugye kevés ismeretünk van a, kis, a halászati kisüzemekről, nem tudtak jelentős érveket felsorolni a, a, ahhoz, hogy ők is kvótát kapjanak. Nos, ez egy pont, és ez egy olyan fajta történelmi hiba, amivel még nem foglalkoztak, amit még nem hoztak helyre. Valamit pedig tenni kell, és ezért is említettem többször, utaltam többször arra, hogy a közös halászati politikában kijelentették, hogy hogy elsőbségi hozzáférést kell biztosítani a kisüzemeknek a helyi hatás miatt. Azért, mert hanyatlóban vannak és kihalnak, hogyha ezt a fajta kedvezményes hozzáférést vagy bánásmódot nem biztosítjuk számukra. Nagyon érdekes, hogy a válság kitörésekor, a világméretű válság és az EU válság kitörésekor a halászati kisüzemek tulajdonképpen elég jól tudták kezelni az árakat szemben a nagyipari halászüzemektől, amelyeket óriási módon sújtott mindez, de most megváltozott a helyzet, a kamatok csökkentek, stb. stb. De ha lehet, megemlíteném még azt is, hogy ahhoz, hogy fenntartható halászatot meg tudjuk valósítani, és ezt már az Európai Bizottság is többször említette, meg mások is, nos, szerkezetváltásra van szükség a halászati kapacitás terén. Meg kell állapodni arról, hogy mennyi halászati kapacitást, mennyivel csökkentsük a, a nagyiparit, és mennyivel növeljük a, a kisüzemi halászatot. Ez szerintem politikai döntés, ha szabad így fogalmazzak. De úgy gondolom, hogy szükséges lenne, lenne ez a kisüzemi halászat számára is. És nagyon jó lenne, hogyha a halászatot a kék növekedés globális stratégiájába be tudnánk venni. A pozitív szinergiákat például a, a tengeri védett területek kapcsán is mindez megoldható lenne. A halászati kisüzemeknek ez az előnyét szolgálná, és nagyon fontos lenne, hogy végig, fonto- végig gondoljuk azt is, hogy milyen helyi szintű bekapcsolódás lehetséges. Vajon a kék növekedés többi eleme is hozzájárul-e a, ugyanolyan mértékben a helyi gazdasághoz, mint a halászat. De ez is nagyon fontos. Ha lehet, még reagálnék néhány kérdésre is, technikai jellegű kérdésre. Úgy gondolom, hogy igaz az, hogy a a bányászat elsősorban, vagy a kotrás elsősorban homok és kavics, de ezt a kék növekedés fókusz területeként választotta ki a jövőre tekintettel, és a kék energia is ugyanezt jelenti, ami egyelőre még szélenergia, de tulajdonképpen óriási lehetőségek vannak e területen is. Well, uh, the question of how to, how to encourage... Nos, az a kérdés, hogy hogyan lehet ösztönözni a halászati kisüzemeket. Ez is a tanulmány egyik eredménye. A halászok aggódva tekintenek a kék növekedésre. Ez is úgy gondolják, hogy az ő megélhetésüknek egy veszélye. A többi dolog, mint az ekoturizmus, stb. A kisüzemi halászok ezt is fenyegetésnek tartják, a megélhetésük egyik fenyegetésének. De az a probléma, hogy a halászok gyakran nem tudják mindezt kifejezni, és sokkal integráltabban, befogadóbban kellene az érdeküket is képviselni, és a pozitív lehetőséget találni arra, más tevékenységeket, ami kiegészítheti, vagy helyettesítheti akár a halászatot. Ezt is meg kellene gondolni. Általában véve azonban azt kell mondjam, hogyha a fenntartható hozam célját el tudjuk érni, és ugye haladunk előre, akkor a kisüzemi halászatnak is előnye lesz ebből. Ez egy nagyon komplex politikai döntés, ami a, a halászati mennyiségek csökkentését illeti. Köszönöm a választ. Köszönöm a jelentés bemutatását is, vagy tanulmány mutatását is. Azt hiszem, hogy ezzel ennek a napi ennek a pontnak a végére értünk, úgyhogy még egyszer köszönet. Úgy tűnik, hogy itt az idő elég nagy részét arra fordítjuk, hogy köszönetet mondunk, vételjük önmagunkat, mindegy. Akkor jó estét. Nem, ez csak vicc volt, a következő napi rendi pont következik. Következő napi rendi pontunk, tehát ezt megcserbítő a képviselőivel. a halászati és akvakultúra termékek nemzetközi kereskedelmével kapcsolatos szociális és környezeti szempontok előmozdítására. Ez nagyon fontos téma, hiszen ez kapcsolódik akár az élelmiszerbiztonsághoz is. Ezzel kapcsolatban elég, elég, elég sűrű eszmecsere folyik, a bizottság képviselője van itt most körünkben, ő be fog számolni arról, hogy pontosan milyen helyzet a halászat, és a, milyen helyzet a halászat és akvakultúra termékek nemzetközi kereskedemével kapcsolatban, az erre vonatkozó szociális és környezeti szempontokat hogyan lehet elő mozdítani. Hát vannak olyan harmadik országok, ahol a kereskedelmi partnereink nem mindig megfelelő normák szerint dolgoznak nagyon font, fontos számukra tisztességes verseny. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a folyamat minden egyes képviselőjével tudjunk beszélni. Krisztián Rambó következik ezzel kapcsolatban, kérem. Tartsa meg hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy az összes kérdésére nem tudok pontosan válaszolni, de próbálom egy kicsit megvilágítani, hogy az Európai Bizottság milyen erőfeszítéseket tett. Ön 2010-ben írt egy jelentés, igen, kiváló asszisztensem, aki, mögött, aki mögötted ül, elkészített egy, egy, egy bemutatót, és ezt gyorsan föl kell olvasnom, úgyhogy elkevernem a szót. Bocsánat, bocsánat, gyorsan csinálom. Mondom. De tényleg ez egy nagyon fontos téma. Az, hogy EU egyre több halat importál harmadik országokból. Ez előbb is beszéltünk erről. Így egyre aktuálisabb a nem tisztességes versenykérdése. Az Európai Unió halászainak nagyon-nagyon szigorú normákat, standardokat kell követnie. Talán csak Ausztráliában és Új-Zélandon szigorúbbak ennél a normák. A mi halászatunk szerintem példaértékű. Nagyon sok olyan importáló érkezik a piacainkra, ahol ugyanezeket, nem ugyanezeket a normákat tartják tiszteletben. Tehát mi a helyzet például a fair trade termékekkel? Már 2010-ben a jelentéseben valóban írtam egy jelentést a halászati termékek importjáról. Tehát mindenképpen ki kell állnunk azon halászok, európai halászok mellett, akik betartják ezeket a szigorú feltételeket, és ez nyilvánvalóan az európai fogyasztók érdekét is szolgálja azokhoz őket kell valamilyen féleképpen előnyösebb helyzetbe hozni azon harmadik országokból származó árukkal vagy halászokkal szemben, akik nem tartják be ezeket a, ezeket a feltételeket. Tehát arról van itt szó, hogy a normákat tiszteletben tartóknak egyfajta preferenciát, egyfajta közösségi preferenciát kéne adni. Én nem akarok ezzel itt káromkodni, de erre, erről van szó körülbelül. Ezt szeretem volna mondani. Bocsánat, Krisztián, hogy félbeszakítottalak, de, de nem gondolsz, hogyha 2010-ről beszélsz. Köszönöm, elnök úr. Igen, hát egy kicsit megakasztott, de még mindig 2010-ről fogok beszélni. Tehát, ha megengedik, akkor arról fogok beszélni, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk, és nem volt könnyű a DG Fish és a DG Trade. Nem volt egyszerű ezek, ennek a két főigazgatóságnak a, a dinamikáját összefogni. A Trade for All 2015-ös közleménnyel világossá vált, hogy az Európai Unió külpolitik, külkereskedelmi politikáját úgy fogják átalakítani, hogy többet konzultálnak a szociális partnerekkel, illetve a környezeti hatásokat is jobban figyelembe veszik majd a kereskedelmi politikában tehát. Ez előrelépés, azon időszakhoz képest, amire az imént utaltam. Minden esetben a megállapodásokat meg kell, hogy előzze egy hatástanulmány, az emberekkel is beszélni kell, illetve meg kell mérni a kereskedelmi politikánk potenciális környezeti hatását. Aztán a preferencia rendszer ön is utalt az úgynevezett közösségi preferenciáról. Most arról szeretnék én beszélni most, hogy a partnereink milyen preferenciás lisa módban, vagy módban részesülnek. Ez egy általános preferenciarendszer. Ezzel egyfajta előnyt adunk a partnereinknek, de megvan ennek a logikája. A szociális védelem, illetve a környezetvédelem szempontjait vetjük itt fel. Van 27 megállapodás, amelyeket ratifikálni kell a kereskedelmi partnereknek és meg is kell ezeket valósítani. Ezek alapján tudjuk megadni a preferenciális bánásmódot. Mondom, ez előnyt biztosít a számukra, de kötelezettségekkel is jár. Vannak tehát kereskedelmi megállapodások. Van egy olyan fejezet is, amelyel mindig foglalkozunk, erről, és er, erről mindig dinamikusan tárgyalunk, ez pedig a fenntartható fejlődés kérdés témája. Itt számos intézkedés van, amely a partnerünket arra kényszeríti, kötelezi, hogy a halászati és egyéb erőforrásokat fenntartható módon kezelje. A cél természetesen a fenntartható kereskedelem. Van még egy dolog, az illegális, nem bejelentett halászat elleni küzdelem. 2010 óta az Európai Unió teljes gőzzel munkálkodik ezen. A célunk az új rendszerrel nem az, hogy mi legyünk a világ csendőrei, hanem hogy a legnagyobb a halász országokat arra kényszerítsük, hogy fenntartható stratégiák legyen. Ami pedig a kereskedelmi kérdéseket illeti, hadd mondjam el, hogy Genfben a, a WTO-ban komoly erőfeszítéseket folytatunk a túlhalászás témájában. Ez egy 20 éves téma, sose sikerült ezt lezárni. És anélkül, hogy az ödicséret bűnébe esnék, azt mondanám, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszik. Tehát a túlhalászáshoz vezető támogatásokat kéne megszüntetni. Remélem, hogy hamarosan, tehát két-három év múlva ezeket a mérgező támogatásokat meg lehet szüntetni. Most szeretnék rátérni a szoros értelemben vett közösségi halászati politikára. A célunk az, hogy tisztességes versenyfeltételeket teremtsünk az európai és a nem európai halászok között. A jó hír, a jó hírt pár hónappal ezelőtt mondtuk el itt, a régebben, vagy korábban a az importtermékek aránya 60% volt, most ez körülbelül 50%, tehát csökkent ennek az aránya ez alapján elmondható az, hogy egyre inkább képes az Európai Unió arra, hogy ellássa az európai fogyasztók igényeit. Ez jó. Aztán az utolsó közös halászati politikai reformjánál vagy a közös piaci rendtartáson keresztül, vagy máshogy megpróbáltunk előrelépni. Először is a fogyasztókkal vettük fel a kapcsolatot. Szeretük volna megtudni, hogy mit vesznek a polgárok. Nos, ehhez volt szükség a kötelező címkézése. A Seafood, a híres Seafood konferencia kezdődik ma itt Brüsszelben. Ez egy nagyon-nagyon jól jövedelmező ágazat és a szabályok mindenkire vonatkoznak, és minden termékre, tehát minden Európában forgalmazott terméknek meg kell felelni a feltételeknek, ez is a tisztességes versenyt jelenti. Aztán létezik az önkéntes címkézés is. Ennek a rendszernek a jelő, az előnye az, egyébként 6-7 dolgot lehet egy termékkel kapcsolatban megjeleníteni. Ezzel kapcsolatban vannak természetesen kötelezettségek, hogy ezt ellenőrizni lehessen, igazolni kelljen. Egy másik projektről is beszélnék, ez egy kísérleti projekt egyelőre. A halászati termékeken szereplő állításokra vonatkozik ez. Ez alapján fel tudjuk elég pontosan térképezni ezeket az állításokat, a halászati termékeken megjelenő állításokat, vagy feliratokat. Aztán az elmúlt években a kezdeményezések, kezdeményezések között volt egy elemzés is a fogyasztók viselkedéséről, illetve arról, hogy, a, hogy mire, mit várnak el a fogyasztók. Végül ezt nem sikerült megtenni. Végül is a fogyasztók eszik meg azt, amit a, fogy- amit a termelőink termelnek, vagy amit a halászok lehalásznak. A kérdés tehát az, hogy a fogyasztók mit szeretnének, hogyan lehet segíteni a fogyasztóknak abban, hogy jobban tudjanak dönteni a különböző termékek között, például, hogy EU-s termékről, vagy a harmadik országból származó termékről van szó. Még egy utolsó dolog, hogy a 25-e van, tehát két nap múlva hatályba lép, 27-én az új rendelet, a parlament és a tanács rendelete az egészségügyi ellenőrzésről. Ez egy újabb eszköz, amin keresztül jobban tudjuk ellenőrizni az egészségügyi kérdéseket, tehát a halászati termékek létrehozásával, előállításával kapcsolatos egészségügyi feltételeket. Körülbelül erről van szó, elnök úr. Jogi és politikai vetülete is van mindennek, ami pedig a harmadik országokra vonatkozó kapcsolatrendszer félté, hát nem egyszerű ez a kereskedelmi politikával itt valamit is elérni, de az illegális halászat elleni harc, illetve az illegális halászati termékekkel kapcsolatban. Szerintem azért elértünk valamit, azért még nem dőlhetünk egészen hátra. Köszönöm. Oui, c'est pas encore. Köszönöm szépen, Krisztián. Még nem értük el a célt. Nagyon oda kell figyelni. Majd én megadom a szót a kollégáknak, ha kérik. De most most a csökkenő importokról szóló témáról beszélünk, hogy többet fogyasztunk-e, kevesebbet, mivel magyarázható ez, és Donc, euh, voilà. És az önkéntes... Collègues, est-ce que vous avez d'autres... que vous avez des... És az önkéntes színkézés dolgai hogy működnek? Akkor most a bizottságot szólítom, hogy tájékoztasson minket. Konul Szereó úr ki fogja ezt a témát előterjeszteni. És hogy van egyáltalán válaszuk erre a kérdésre, az is érdekelne. Pas trop, non? On vous dérange pas trop, c'est bon, hein? Non. Ja, nem figyelnek ezek az emberek rám. Na hát, tesznek rám. Mondhatok én bármit. Krisztián, na akkor az importokról, jó? Igen, jogos a kérdés, és van magyarázat. Két ö, faktorról kell itt beszélni a piacot meghatározókról. Ugye egyfelől tényleg növekszik a partra tétel, a kifogási mennyiség, és sok ennek a halálományok, de kicsit javul a helyzet. A második aspektus pedig a külső flották tevékenysége. Ezt is keretek közé kéne Foglalni, hiszen ezeknek is van közösségi eredete, így fogalmazza a kereskedelmi jog. Tehát ez a két forrása van az egyensúly javulásának. Ez biztató, mert akkor, ha kevesebb halat fogyasztunk, akkor az egy kicsit enyhíti a helyzetet stabil kifogás mellett. Azt akartam még kérdezni, hogy az önkéntes szimkézés hogy működik. Tudom, hogy ez sem teljesen és végső megoldás, de azért talán hozzájárul a dologhoz. Igen, ami az önkéntes címkézést illeti, a szabályozás erénye abban áll, amit 2014-ben, 13-ban fogadtunk el, hogy lehetőséget tesz erre, szabályozza ezt, és ad egy keretet ahhoz, hogy a terméket termékre vonatkozóan egyrészt kötelező, másrészt önkéntes információkat tüntessenek fel. A másik pedig, ami ide bejátszik az, hogy, és ma is van róla szó, hogy egyes területeken nagyobb a fogyasztók megvezetése, mint más területeken. Néha az önkéntes címkézés is erre szolgál sajnos. Tehát ez a jelenlegi halászati termékekre vonatkozó felmérés mapping arra irányul, hogy ezt felmérje, de nem csak a halászati termékekre vonatkozik ez. A mapping révén talán majd többet fogunk tudni arról, hogy milyen trendek mentén zajlik ez a folyamat, és tehát azért ezt az önkéntes címkézést ellenőrizni kell. Ricardo. Hm? Mondom én. Köszönöm szépen. Nos, szeretnék én is először mindenek előtt köszönetet mondani. De ha lehet, akkor most a támogatásokról is szólnék, halászati támogatásokról. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez rossz elem volt. Ez is oka volt annak, hogy, a, hogy az ökoszisztéma most rosszabb helyzetben van. Az utóbbi napokban voltak olyan sugallatok, üzenetek, amelyek a 2030-as stratégiával kapcsolatban a fenntartható fejlődést helyezték előtérbe, és különösen a 40-es célokra terjedtek ki. Összességében arról van szó, hogy a 2020 azt érje el, hogy a túlhalászás, az illegális halászat, a nem szabályozott, nem bejelentett halázat megszűnjön. Hogyha viszont új támogatásokat vezetnek be, hogyha tudják, hogy egy különleges bánásmód is biztosítva lesz a fejletlen vagy a kevésbé fejlett országokra, akkor ez a nemzetközi kereskedelmi szervezetekre is kihat. Csak erre szeretnék a figyelmet felhívni. Már csak azért is, mert a támogatások kérdése végül is negatívumokat is tartalmaz. Ez eh, már a halászati szervek számára is világos. 2030-ig a fenntartható fejlődés a cél. Meg kell nézni, hogy melyek azok a gazdasági előnyök, amelyek a kevésbé fejlett országok, a tengeri források kapcsán kihasználhatnak. Ugye a parti turizmus, minden egyéb elemet figyelembe kell venni. Nekünk pedig ehhez a fejlődéshez meg ö, hozzá kell tudjunk járulni, mégpedig úgy, hogy megszüntetjük a nem megfelelő támogatásokat. Mert ugye ez a, a flották szempontjából is különböző egyáltalán csak bizonyos területek járnak, jár, férnek hozzá a halászaton belül a támogatásokhoz. Tudom, hogy ezzel a tulajdonképeni dokumentum témájától kicsit eltávolodunk, de ezt is meg kell nézni. Krisztia? Igen. Én egész egyszerűen csak elmondtam, hogy miről van szó. Amit az VTO-ban mondunk, az teljes mértékben megfelel a a fejlesztési cél, céloknak, hogy nincs itt semmi probléma. A másik dolog, ez nem egy brutális megközelítés. Az EU megpróbál pozitív dinamikát biztosítani, hogy ezek a, ezeket a támogatásokat egy ponton eltöröljék. A kérdés az, hogy a, a legkevésbé fejlett partnereink ezt hogyan viselik. A Elnök úr, beszélt arról, hogy a támogatási rendszer az lehet mérgező is, például az ökoszisztémákkal kapcsolatban. Nem akarjuk, hogy partnereink is ugyanebben hibába essenek, bármennyire is más az alaphelyzetük. Tehát ez a, ebből a logikából indulunk ki, mert szeretnénk, hogy a legkevésbé fejletek valamilyen módon mégiscsak fejlődjenek, de ellenőrzött körülmények között kell ezt megtenni, és természetesen folytonosan vizsgálni kell, hogy kik halásznak a vizeiken. Köszönöm a kérdést, Ricardo, jó, hogy föltetted. Werner következik. Ja, ich will noch mal... Még egyszer visszatérnék a helyzetre amelyet az európai zeichnet, eher im negativen Sinne, dass wir nur in der Lage sind, mit hogy az saját akvakultúráinkkal végül is a halászati termékek fogyasztásának egyharmadát meg tudjuk termelni, meg tudjuk eltermelni. termelni És két harmada, 65%-a az összkifogott halmennyiségnek Most már jó minden? Nem? Krisztián 50%-ról beszélt, a feléről. 50%. Na. Elnézést, Rikárdóval másról beszéltem, és lehet, hogy nem pontosan követtem az eseményeket, ezt megkövetek most mindenkit emiatt. Rikárdó, te vagy a hibás. Na, Szóval bármi is legyen az arány, azt szerettem volna elmondani, hogy az ellenőrzés szempontjából a nemzeti egészségügyi minisztériumok megkapták a felhatalmazást, hogy ellenőrizzenek. Vígóban jártunk. Ez ugye az egyik legnagyobb halászati kikötő Európában, és ott az importot ellenőrzik. Nagyon izgalmas volt ezt látni, hogy a spanyol nemzeti egészségügyi minisztérium hogyan működteti ott az ellenőreit, ellenőrzik a minőséget, a fagyasztatárú hőmérsékletét, a nyilatkozatok igazságát, tényszerűségét. Argentinából érkezett több ezer tonna hal, Wir sind die Importeure als Europäische Union. Und äh, Falkland-szigetekről is hatalmas halászati importunk van, és az Európai Bizottságnak kellene elvileg a nemzeti hatóságokkal közösen ezt felügyelni, és egyfelől azt mondjuk, hogy Vigóban nagyon szigorúak az ellenőrök, de annál délebre, Ricardo Portugáliában talán már nem annyira szigorúak, és akkor ne beszéljünk egyes más kötőkről. Tehát mi a valódi helyzet e tekintetben? Van itt valamilyen európai hatósági áttekintés, egységesség, az ellenőrzések ellenőrzése, az ellenőrzések színvonalának kiegyenlítése? érdekében, vagy nincs? Ezt szeretném megtudni. Christian, est-ce que tu as quelques remarques à faire là-dessus? van ezzel kapcsolatban megjegyzésed. Az egyetlen, amit el akartam mondani, hogy, hogy az egészségügyi ellenőrzések eljárását egyszerűsítettük, egyszerűsíteni kell, hogy hatékonyabb legyen az ellenőrzés, és a hatalmas mennyiségekre való tekintettel nem lehet úgysem egy bonyolult ellenőrzés kivitelezni. Tehát inkább jobb információ cserére van szükség a különböző ellenőrző hatóságok között. Volt egy tanulmány arra vonatkozóan, hogy a csalásnak mekkora az esélye ilyen ellenőrzési szint mellett, és a sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben 89 ezer mint a elemzése után egyetlen egynél találtak csalást, tehát azért alapvetően működik a rendszer. Ami a pangázus fajt illeti, meg a nyelvhalat, ott kevésbé volt jó az arány, de még ott is működőképes. És tehát a reform abban áll, hogy egyszerűsítjük az eljárásokat, a hatékonyságot növeljük, és jó irányba tartodok. Pour confondre A pangázus és a nyelvhal összekeverése ö, ö, látom, hogy a te esetedben nem merülhet föl. Kedves kollégák, figyeljenek ide. Köszönöm ezeket az okos kérdéseket, a rájuk adott válaszokat, a pontosításokat. Előre haladtunk láthatóan az első kezdeményezésekhez képest. A bizottság azért tett valamit, de persze még hosszú az út előttünk is. Halászainkat nem szabad büntetni, úgy kell mindent megfogalmazni, hogy a hal is megmaradjon, és a keske is jól lakjon. Na, akkor ezzel a napirendünk végére értünk, csak egy apró megjegyzésem lenne még. hamarosan találkozunk itt mindjárt az ülés után Rumiera és Sens delegációjával. Köszönöm, hogy eljöttek, meghallgattak minket. Ez a társaság egyesület, egy szakértői egyesület, amely nekünk dolgozik, és akiknek ezért fizetünk is, de azért megilleti őket a köszönet is a fizetség mellett. Köszönjük a tanulmányt, Köszönjük, hogy minket választottak. Bah oui, faut dire les choses comme elles sont. Ki kell mondani a dolgokat úgy, ahogy vannak. A koordinátorok ajánlásait elfogadtuk, kiosztottuk, gondolom, hogy ezt mindenki látta, nem olyan bonyolult. Ha van megjegyzés, akkor most mondják, nincs, jó. Ezek az ajánlások tehát akkor elfogadásra kerültek. A következő ülésünk már május 30-án 18 óra 30-kor lesz itt Brüsszelben. Köszönöm a tolmácsoknak. Ugye most egy kicsit behoztunk abból az időből, amit elvesztegettünk délelőtt akkor mindenkinek kellemes estét kívánok.